Again for your patience. I'm sorry about the... Köszönöm a türelmüket mindannyiuknak, és köszönöm, hogy velünk tartanak ezeken a, ezekben a napokban. Mindent megteszünk, amit tudunk, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, és tudjunk haladni. Tegyünk rá a második panelbeszélgetésre ezen az inter parlamentáris találkozó. Hogyan hatott ki a COVID-19 a demokráciára, a jogállamiságra? Igen, elmondtam már, hogy folytatjuk a munkánkat, és egyértelmű, hogy volt egy szünet. Azért is volt egy szünet, mert így volt meghatározva az egész rendszer, a tolmácsolás, minden, de most már itt az ideje annak, hogy folytassuk, van egy óránk. Először is beszélni fogunk a demokráciáról, emberi jogokról, jogállamiságról, az ezekre történő hatásokról, a tagállami intézkedések által és kiemelkedő hozzászólóink lesznek. Laurent is el fogunk kezdeni, aki Middlesex Egyetemről jött. Filippo Donati, és itt van, aki eh, az Európai Igazságügyi Tanácsok Európai Hálózatának elnöke. Először is Pech úrnak adom meg a szót, hogy maximálisan 7 percben beszéljen. Öné a szó tessék. Köszönöm szépen. 5-7 percet adtak arra, hogy felmérjem azt, hogy mi a helyzet az Európai Bizottság új um, jogalamisági jelentésével. A COVID-19-ről nem fogok beszélni, ez a következő panel. Hogyha egy mondatot tudnék mondani az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről, akkor azt mondhatnám, hogy eh, egeret szültek a hegyek. Úgy gondolom, hogy ez az új jelentési ciklus, ez nem fog eh, sok javulást elérni, nem fogja megakadályozni azt, hogy az EU-ban tovább csökkenjen a jogállamiság szintjén. Azt is lehetne akár mondani, hogy az Európai Bizottság eh, jelentése jelenlegi formájában igazából több gondot okoz, mint amennyit megold. Ez persze nem azt jelenti, hogy hosszú távon ez az új jelentési ciklus ne járna pozitív hatással, főként pozitív hatásokat lehet várni attól, hogy sokkal mélyre menőbb viták lesznek a jogállamiságról az Európai Unióban, és ez önmagában már jó. De arra szeretném kihasználni az időmet, hogy egy listát soroljak fel, hogy milyen gyengességeket látok, milyen gyenge pontokat látok, amelyek inkább rosszabbítják a helyzetet. Az első gyenge pont. A jelentés, az országspecifikus jelentések nem adnak egy holisztikus képet és nem igazán kötik össze a különböző pontokat, nincs eh, igazi felmérése annak, hogy az adott tagállam hogyan tartotta be jogalamisági kritériumokat, pedig nagyon sok elérhető információ eh, áll rendelkezésre, és különféle jogalamisági mutató, amit lehetne erre használni. Második gyenge pont. Diplomata eh, szépítő nyelvet alkalmaznak, és ezáltal a súlyos jogalamisági megsértéseket normál, normalizálják. Például gyakran használják a reform szót, amelyel szerintem súlyos megsértéseit írják le a jogállamiságnak, vagy az aggály szót arra használják, hogy olyan gyakorlatokról beszéljenek, amelyek egyértelműen megsértik a jogállamiságot harmadik gyenge pont. A jelentés nem szögezi azt le, hogy nem minden megsértése a jogállamiságnak ugyanolyan fajta. Vagyis néhány országban a jogállamiság megsértése akaratlagos és számító jellegű volt, lehetne arra beszélni, hogy a kleptokrátia alakul ki. Ezen kívül a jelentés elismer bizonyos autoritár fejleményeket. Negyedik gyenge pont. Az Európai Bizottság különböző helyzeteket egyformán kezd el annak érdekében megválaszolja a kettős mérce kritikáját. Például nem emeli ki a bizottság a kvantitatív különbséget azon országok esetében, ahol ö, rendszerszerűen ö, olyan politikát folytatnak, ami autokatizmushoz vezet. Ötödik gyengeség. Ez az új jelentési ciklus szerintem önmagában és önmagától nem fogja megakadályozni, illetve megelőzni azt, hogy alássák a jogállamiságot nem fognak elrettenni az autoritár szereplők egy utólagos, nem kötelező érvényű jelentési rendszertől, ahol nincsenek igazi ajánlások, határidők vagy nyomonkövetés. Tulajdonképpen legalábbis egy esetben egy hét sem kellett ahhoz, hogy a jelentés aggájait nyilvánosan is figyelmen kívül hagyják. A végső gyengeség, amit még meg lehetne említeni, az az, hogy ez a jelentés nagyon sok erejébe, koncentrációjába, forrásába került az Európai Bizottságnak, és nagyon lassan reagált, akkor is, amikor súlyosan megsértették a jogállamiságot, például amikor bírósági határozatokat hagytak figyelmen kívül. Végezetül úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak újra a szerződések őrének kellene lennie, nem pedig a szerződések nyomon követőjének, vagy inkább a szerződések megsértésének nyomon követőjének. Sok szakértő figyelmeztetett arra én is az évek során, hogy ahogy nőnek a megsértések a jogállamiság területén, nem több párbeszédre van szükség az autokratákkal, hanem egyértelmű jogi fellépésre, pénzügyi szankcióra, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy az európai jogi rendszerben tovább terjedjen az autoritarizmus. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pech úr. Filippo Donátinak kell még megadnunk a szót, az ECG elnökének. Övé a szó. 5 percet adok, mert utána még jön a panel, amely a COVID-19 hatásairól szólna. Öné a szó. Köszönöm szépen ezt a mai lehetőséget, hogy beszélhetek ehhez a közönséghez. nem fogok olyan témákról beszélni, amelyeket a kérdések és válaszok körében majd beszélünk, és a COVID-19-re sem fogok most külön kitérni. Be fogom mutatni az igazságügyi tanácsok európai hálózatát, illetve elmagyarázom, hogy milyen szerepet töltünk be az Európai Unióban a jogállam népszerűsítésében. Mi nem a bírák szövetsége vagyunk, mi az igazságügyi rendszerekkel foglalkozunk, nem pedig az egyes bírókkal. Ez egy intézményi hálózat, amely azokat a nemzeti intézményeket tömöríti, amelyeket azért hoztak létre, hogy azok biztosítsák az igazságszolgáltatás függetlenségét, illetve biztosítsák azt a nagyon fontos pufferzónát, amely egyrésztről a bírák, másrésztről pedig a kormány jogalkotási és végrehajtó ágai között található. A hálózatunk küldetésének lételeme az, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségét és elszámoltathatóságát erősítsük. Ezzel tudjuk biztosítani a polgároknak, hogy méltányos, független és pártatlan bíróságokhoz fordulhassanak. Ennek érdekében mi szisztematikusan azon dolgozunk, hogy sztenderdeket és iránymutatásokat dolgozzunk ki és népszerűsítsünk az igazságszolgáltatás önkormányzásához, illetve jogi és gyakorlati elrendezéseket is javaslunk a bírák kinevezéséhez. Igyekszünk fokozni a tevékenységeink hatását az uniós tagországok igazságügyi rendszereiben, igyekszünk az igazságszolgáltatást Európa szerte javítani a polgárok érdekében az igazságügyi rendszerek szisztematikus értékelésében is részt veszünk. 2014 óta együttműködést folytatunk az Európai Bizottsággal, közösen dolgozunk az uniós igazságügyi értékelő lapon, amelynek témája a bírói függetlenség. Különösen abban, abban vettünk részt, hogy az igazságügyi tanácsok eh, hogyan állnak fel, hogyan működnek, hogyan nevezik ki, helyezik át a bírákat, illetve hogyan működnek a fegyelmi eljárások. Ezen kívül nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk a jogállami jelentéshez is, mégpedig olyan módon, hogy feltérképeztük azt a jogi keretet, amelyben az igazságügyi tanácsok működnek, illetve hogy milyen források állnak a rendelkezésükre a méltányos, független és pártatlan bíróságokhoz való hozzáférés, mint a kulcsintézményekhez való hozzáférés, egy olyan alapvető jog, amely szerepel az uniós jogban, illetve alapvető fontosságú a szabadság, biztonság és jogtérségének a működése szempontjából is a belső piaccal együtt. Az igazságügy függetlensége nélkül nincs hatékony igazságügyi védelem sem, a jogállamot sem lehet így megvédeni. Tehát ehhez szükség van a jelentésben lefektetett elvek alkalmazásához is. Ez végső soron befolyásolni fogja a demokrácia, illetve az alapjogok iránt mutatott tiszteletet is. hatékony védelemként a más kormányzati ágak beavatkozása ellen egy jogállamban, amely egy demokratikus államban jött létre, megfelelően szükséges megérteni az egyes ágak szerepét, illetve felelősségi köreit, illetve szükség van arra, hogy ezek együtt dolgozzanak. A más állami erőknek el kell fogadniuk, hogy az igazságszolgáltatás önmagában egy hatalmi ág az államon belül, erre szükség van mind nemzeti, mind pedig uniós szinten. A jogállamról szóló jelentés fontos szerepet játszhat abban, hogy az európai igazságszolgáltatást elhelyezze. Ezért a mi hálózatunk egy európai párbeszédet szeretne indítani az állami hatalmi ágak között, hogy az igazságszolgáltatást meg lehessen védeni a más hatalmi ágak beavatkozásától. Készen állunk arra, hogy ebben a párbeszédben részt vegyünk. Ezen kívül szükség van arra, hogy az igazságügyi hálózatok formális státuszt kapjanak az Unióban, mivel ők európai igazságszolgáltatási testületeket képviselnek. A többi hatalmi ágnak megvan a maga formalizált uniós szintű testülete, de az igazságszolgáltatásnak nincsen. Ezért mi arra kérjük az európai intézményeket, hogy ismerjék el azt a központi szerepet, amelyet az igazságszolgáltatás, illetve az ezzel foglalkozó hálózatok játszanak a jogállamiság támogatásában, a jövőbeli értékelési mechanizmusba pedig építsék bele ezt a formalizált szerepet is. Szeretném kiemelni, hogy mi üdvözöljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság és Parlament tettek, annak érdekében, hogy megvizsgálják, mennyire tartják be a tagállamok a jogállamiság elveit. Ez egy fontos első lépés egy remélhetőleg folyamatos eljárásban, amelyet szükséges tovább folytatni. az európai jogállamiságot nem csak jelentésekkel kell megvédeni, hanem minden rendelkezésre álló eszközt be kell vetni ennek érdekében. Ezen felül a tagállamok is kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Minden egyes tagállami kormánynak, illetve parlamentnek közös felelőssége az, hogy megkövetelje, hogy más tagállamok tiszteljék azokat a közös elveket, amelyekre az Unió épül. az igazságügy mind nemzeti, mind pedig uniós szinten nagyon fontos szerepet fog betölteni. Ebben a keretben a mi hálózatunk készen áll arra, hogy a maga módján hozzájáruljon ehhez a folyamathoz. Köszönöm szépen! Köszönjük önnek, az igazságszolgáltatási hálózat elnökének. Most a kérdések és válaszok ideje következik de szeretnék emlékeztetni mindenkit az időkeretek szorosságára. Másfél percet kapnak a nemzeti parlamentek tagjai, az európai parlamenti képviselők pedig egy percet kapnak, így tudjuk csak garantálni azt, hogy mindenkire jusson idő. A harmadik fordulóban a COVID-19 intézkedésekkel fogunk foglalkozni. Federico Conte következik először, az olasz parlamenttől. Honorable Conte. Conte úr, ugye? Nem a miniszterelnökről van szó. Nincs? Nincs. Úgy tűnik, hogy nincs. Two European Parliament, one, one minute, it'll be Chris Peters. Our Chris Peters következik, eh, kollégánk az Európai Parlamenttől, reméljük, hogy a kapcsolatot él. Peters úr, nincs, ő sincs. Ő sincs. Akkor Farah Karimi következik Hollandiából. A első kamarából, tehát eh, a szenátusból, Farah Karimi. Glenn Beringfield, már Glenn Beringfield, ő van Máltáról Glenn Benningfield helyett eh, beszélek, de én is eh, kormánypárti képviselő vagyok eh, Máltán. Hadd mondjam el azt, hogy a máltai parlament támogatta azt, hogy legyen egy jogállamisági mechanizmus. Ha megnézzük magát a jelentést, akkor látjuk a bizottsági erőfeszítéseket. Már a terjedelemben látszik ez. El kell mondani, hogy um, országként Málta üdvözli azt, hogy elismerték azokat a pozitív fejleményeket, amelyeket Máltán sikerült elérnünk, ez benne van a bizottság jelentésében is, továbbra is az a szándékunk, hogy a jogállamiságot javítsuk és fenntartsuk. Máltán számos változtatás történt, eh, mégpedig egyhangú támogatottsággal a máltai parlamentben. Köszönöm, hogy a bizottság ebben támogatott bennünket, csak úgy, mint a Velencei Bizottság, amely tanácsokkal látott el, támogatott bennünket ezen az úton. A jó kormányzáshoz való elkötelezettségünk változatlan, az elkötelezettségünk teljes, mi úgy véljük, hogy egy ország jogállam kell, hogy legyen, jól kormányzott jogállam, ez a mi célunk, erre koncentrálunk, hogy országként, tagállamként elérjük azt a célt, hogy teljes a jogállamiság és egy szuper kormányzati teljesítmény van Máltán. Köszönöm Peters úr, úgy tűnik, hogy Chris Peters eh, itt van, tessék, ő par- európai parlamenti képviselő. Elnézést kérek a technikai problémáért, de először is szeretném megköszönni az előadóknak azt, hogy eh, Eh, megtartották az előadásokat. Három rövid kérdésem van. Az első, hogyan lehet ösztönözni az az oknyomozó újságírást Európában, mert nagyon fontos, hogy az létezzen a jogállamiság szempontjából is, eh, és szerintem eh, nagyon is idevág a ma délutáni témánkhoz, illetve örülök annak, hogy a médiaszabadság erősítéséről szóló Libe jelentésben szerepel határozott megfogalmazás arról, hogy meg kell védeni az újságírókat. Én magam is sokszor említettem, hogy legyen tilos például az, ami Belgiumban megtörtént, hogy egy oknyomozó újságíróra valakik magánnyomozót állítottak rá, tehát védeni kell az újságírókat, és az utolsó pedig Peck, Peck professzorhoz, hogyan lehet visszaállítani az emberek elveszett bizalmát a jogállamiság iránt. Az éves jogállamisági jelentés, amelyről itt szó van ön szerint egy, ebből a szempontból egy érdekes, ígéretes eszköze. Köszönöm. Farakar, amit már említettem, ő, ő, ő Hollandiából, a holland szenátus továbbra sincs, akkor egy európai parlamenti képviselő, Peter Petanov következik egy percben. Betanov kollega, Vitanov kollega, Köszönöm, hogy megszerveztük ezt az ülést. A hangminőség sajnos most nagyon rossz, ezt a tolmácsok nem tudják letolmácsolni. Uh, and such initiatives are very useful uh, in involving more broadly uh, the national parliaments in the European political process. Now, despite this extremely difficult year, uh,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 Sophie Intveld következik, európai parlamenti képviselő Holland, Hollandiából, és él is a kapcsolat, remélem hallanak. Köszönöm, és köszönöm azt, hogy részt vettek itt a második részében is ennek az ülésnek. Köszönöm a két előadónak is. Peck professzor kritikája igazolható. Én azért mégsem vagyok eh, ennyire pessimista. Soha nem szankciós mechanizmusnak szántuk az éves jelentést, tehát egy megelőző eszköznek szántuk, amely aztán később szolgálhat arra is, hogy igazolunk vele szankciókat. Éves eh, jelentések közül az elsőként ez szerintem megfelelő, persze később szeretnénk, hogyha erősebb legyen, eh, nagyobb kitekintésű, és természetesen ezt együtt kell vizsgálni a kondicionalitási eszközzel, és ahogy ezt az előző körben is mondtam, a kondicionalitási mechanizmus nem egy szankciós mechanizmus. A kondicionalitás azt jelenti, hogy az európai költségvetés minden kiadását megvizsgáljuk a jogállamisági standard szempontjából, ennek el kell kezdődnie a jövő év elejétől, amikor az 7 év éves költségvetési ciklus indul. Én tehát azt remélem, hogy a bizottság itt mereven fogja ezt megtenni, mert ez az egyetlen módja annak, hogy fenntartsuk a jogállamiságot. Politikai akaratból sokkal többre van szükség a bizottság és a tanács részéről. Köszönöm. Gwendolyn Delvos Corfield következik. Gwendolyn, egy perc. you. Um, I was a bit surprised. That's why I was <laughs> a bit taken upon the surprise. Uh, my question would be, what... Köszönöm. A kérdésem az, hogy uh, milyen eszközök állnak rendelkezésre a nemzeti parlamentek számára, hogy uh, a saját kormányukat rávegyék arra, hogy uh, európai szinten nyomást gyakoroljanak azokra az országokra, amelyek eh, nem tisztelik a jogállamiságot, illetve a nemzeti szabályokat hogyan lehet felhasználni arra, hogy a tanács cselekedjen, még akkor is, amikor blokkol bennünket az egyhangúság követelménye, legyen szó a hetes cikről vagy bármely más folyamatról. Köszönöm. Köszönjük, Vendelin.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 ami a, az igazságszolgáltatás függetlenségét illeti, illetve az átláthatóság megőrzését, a jogállamiság fenntartását Görögországban, valamint azt a témát, hogy ne üldözzék, ne bántsák az újságírókat, ezeket mind fontosnak tartom a bizottság jelentésében Görögországról kevés szó van, eh, holott a jogállamiság Görögországban is egy aktuális téma. Eh, minden egyes alkalommal ki kell javítani a hibákat, hogyha a hibák jelentkeznek. Éppen ezért én azt szeretném, hogyha nagyon komolyan vennék e, ezt a témát. Nem értem, hogy Görögország miért nem szerepel a jelentésben, holott önök közül nyilván tudják többen is, hogy vannak e, rendszer szintű megsértései a bizonyos szabályoknak, e, elsősorban az igazságszolgáltatás részéről, illetve a, az jog nem érvényesül megfelelően. Tudják eh, eh, önök is, hogy eh, mi történik Görögországban. Volt, hogy fenyegetés ért bírót vagy ügyészt. Ez nem csak Görögországra, hanem e-, más európai országra is jellemző, ugye bár. Köszönöm. Akkor most a juhász, a hajnalka következik, a magyar hajnalka. Hajnalka, are you there? Hajnalka itt van? Hajnalka, you have? Yes. Yes. Thank you for the floor. Hungary attaches particular importance for the fund. Köszönöm a szót. Magyarország nagyon fontosnak tartja az unió alapelveit, ideértve a jogállamiságot is. A bizottság jelentése főleg külső forrásokra támaszkodik, ez inkább a kettős mércékről szól. A jelentés nem, von, nem hivatkozik semmilyen objektív mutatószámokra, amely minden tagállamra vonatkozna. A források elfogultak és nem átláthatóak. Az objektivitás a források minőségén is múlik. Magyarország mindent megtett azért, hogy legalább egy minimális objektivitás és egyensúly megjelenjen ebben a jelentésben. Részletes elemzéseket adtunk és segítettünk a jelentés elkészítésében. Sajnos a bizottság nagyrészt figyelmen kívül hagyta Magyarország beadványait. A Magyarországról szóló fejezet az Olaf éves jelentésében is szerepel. Megtudtuk, hogy Belgiummal kapcsolatban is ugyanez a helyzet. 2018 óta kétszer annyi esetet zártak le a saját forrásokkal kapcsolatban, mint Magyarország esetében. Az európai szemeszter országspecifikus ajánlásai esetében Belgium, Dánia, Luxemburg és Svédország nem olyan bánásmódot kapott, mint Magyarország. A kölcsönös bizalom, illetve a közösséghez való tartozás fontosabb lenne ennél. Köszönöm. Köszönjük. Most a panel résztvevői kapnak ismét szót. Azt javaslom, hogy három percet beszéljenek mind a ketten, hogy a harmadik fordulóra is át tudjunk térni, amire nagyon sokan várnak, hiszen ez a vészhelyzeti intézkedésekről szól a COVID-19 válság közepete. Tehát Peck professzor, hogyha tudna három percben reagálni az elhangzottakra, az nagyon jó lenne. Uh, very quickly. Um... Nagyon gyorsan fogok csak reagálni. Köszönöm szépen a szót. A bizalommal kapcsolatban elhangzott egy kérdés, de valójában nem ez a jogállamiságról szóló jelentés célja. A bizottság 2019-ben azt javasolta, hogy többet kell tennünk a jogállamiság terjesztése érdekében az Európai Unióban. A bizottság számos pozitív javaslatot is beleírt a 2019-es jelentésébe. Például a civil társadalom, illetve az akadémiai világ támogatása, illetve hangsúlyozta azt is, hogy milyen szerepük lehet a nemzeti parlamenteknek. Nem lehet a bizottságtól várni, hogy mindent ők végezzenek el, mindenkinek részt kell vennie ebben a folyamatban. Ideértve magamat és más jogász professzorokat is. A 2019-es jelentésről tehát ennyit. Ami a Sophie Infeld által említett pontokat illeti, ezekkel én egyetértek. Én azt szerettem volna mondani, hogy rövid távon a jelentés a jelenlegi formájában nem mutatja meg a laikus közönség számára, hogy milyen mértékűek voltak az események például Magyarországban. Például a magyar jelentés időkeretei nem elégségesek az, hogy megmutassák, hogy mi történt valójában Magyarországban. Tehát nem lehet ebből a jelentésből teljesen megérteni a magyar helyzetet. Ez tehát az egyik legfőbb hiányosság, de egyetértek azzal, hogy ezt ki lehet javítani. Remélhetőleg a jogállamiság jelentések második változata már átfogóbb lesz, illetve össze fogunk gyűjteni elég adatot ahhoz, hogy hosszabb időtávra vonatkozóan is tudjunk megállapításokat tenni. Például, hogyha nem költenek elég pénzt jogsegére, az egy apró probléma csak, de ha a jogállamot emellett a, egy egypárti állam bombázó és bontja le folyamatosan, akkor ennek a tükrében kell vizsgálni az apró szabálytalanságokat is. A szisztematikus jelleg, amelyet Reinders biztos úr is elismert, egyes országokban szerintem nem jelenik meg egyértelműen a horizontális jelentésben és az országjelentésekben. Tehát ezt lehetne javítani, de ez a jelentés akkor is egy megfelelő irányba tett lépés volt. nincs értelme a jogállamiságról akkor beszélni, hogyha az már megszűnt. A jelentések ebben nem fognak segíteni. Elnézést, hogy ismét pessimistán fogalmaztam. Köszönjük, Peck professzor. Pontosan három percben sikerült megfogalmazni a véleményét. Most Donáti úré a szó. Con noi qualche commento finale, la ringraziamo. Kérem, tegye meg záró megjegyzéseit. Well, Italian, no? Uh, so, uh... Igen, igen, hallom, hogy kiválóan beszél olaszul. Ez egy nagyon érdekes vita volt, főleg azért, mert ennek a témája a jogállamiság volt. Én értem, hogy mire célzott eh, Peck professzor a hozzászólásában. Valójában mindannyian szeretnénk, hogyha többet lehetne tenni, de ez a jelentés egy első lépés, de egy nagyon lényeges lépés. Ezek a jogállamisági elvek nem valósíthatók meg könnyen azokban az országokban, ahol azt látjuk, hogy erodálódnak a jogállamiság feltételei. A tagállamok büszkén védik a szuverenitásukat, ezért nem egyszerű a bizottság számára az, hogy egyes területeken beavatkozzon hiszen ezek a területek a tagállami szuverenitás alá tartoznak. Mondok egy példát. Az Európai Bíróság nemrég úgy határozott, hogy a holland törvénykezés egyik kamarája nem megfelelően működik, mert a, a, az alapjogi karta elvei által meghatározott függetlenség nem valósul meg. Hollandia erre erőteljesen reagált, valaki pedig úgy érvelt, hogy a bíróságnak nincsen hatásköre az igazságügyi rendszer megszervezésével kapcsolatban, ugyanis ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, amelyet a tagállamok nem adtak át az Európai Uniónak. Tehát nagyon nehéz ez a feladat. Láthatunk egyes tagállamokban visszaesést, ahogy Peck professzor is említette, de nem egyszerű itt beavatkozni. Tehát úgy gondolom, hogy a jogállamiságról szóló jelentés egy igen fontos első lépés, amely kikövezheti az utat további lépésekhez, például a feltételrendszeren alapuló mechanizmusnak. Mindez jövőt ad, reményt ad nekünk a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Donáti úrnak a hozzászólását rendkívül érdekes és hasznos volt e, a vitának ez a végső része. Tehát további várakozás nélkül azt javasolnám, hogy térjünk át ennek a délutáni ülésnek, a parlamentközi konferenciának a legutolsó részéhez, ahol megvitatjuk azoknak a vészhelyzeti intézkedéseknek a hatását, amelyeket a COVID miatt hoztak, illetve azt, hogy ezek hogyan befolyásolták a jogállamiságot, valamint az alapjogokat. Rengeteg kiváló előadó lesz itt velünk, mivel az időkeretek nagyon-nagyon szorosak, azt kérném mindenkitől, hogy igen pontosan tartsa be a neki szabott időkereteket. Ez segíteni fog nekünk abban, hogy mindenki feltesse a kérdéseit és megkaphassa a válaszokat. Tehát kérem, hogy segítsenek nekem ebben. Az első hozzászólás, az első hozzászóló, előadó, az alapjogi ügynökség igazgatója, amely egy nagyra tartott ügynökség ebben a témakörben. Tehát az igazgató Michael O'Flaherty lesz az első előadónk. Ők már öt körlevelet adtak közre a koronavírus alapjogi hatásaival kapcsolatban. Kérem, hogy foglalja össze öt percben ezeket. Chairperson, I'll certainly do my... Köszönöm szépen, elnök úr, mindent megteszek ennek érdekében, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők. Köszönöm a meghívásokat, hadd mondjam el, hogy a Covid járvány az egyik legnagyobb kihívás a generációnk számára, legalábbis a világ ezen részén. Még akkor is, hogyha lesz vakcina, sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy csökkenti lehessen a társadalmi gazdasági hatásokat. Az alapvető jogok intézménye nyomon követi, ügynöksége nyomon követi azt, hogy milyen hatásai vannak ennek a járványnak. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen hatása volt a járványnak az alapvető jogokra, a demokráciára, az emberi jogokra. Az emberi életvédelme miatt korlátozásokra volt szükség az utazás, oktatás, kultúra területén, de itt nagyon fontos, eh, hogy szabályokat eh, alkalmazzanak. A korlátozások nem lehetnek önkényesek, és csak akkor lehet korlátozást bevezetni, mert ha nincs más módja annak, hogy megvédjék a közjót, arányosságra van szükség. El kell uh, kerülni azt, hogy uh, egy ágyúval lőjenek egy, egy szúnyogra. és egyenlőségre is szükség van, hogy minden csapat hasonlóképpen érezze a hatásokat. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen mértékben érvényesültek ezek az elvek az elmúlt hónapokban. Nagyon sok helyen volt jogos a korlátozás. Voltak olyan korlátozások is, amelyek problematikusak voltak, főleg a korai fel korai fázisban voltak eltúlzott szükségintézkedések. Látnunk kellett azt, hogy mi hatása volt a digitalizációra a járványnak. Gondolni kell a magánélet is, például a víruskövető alkalmazások kapcsán. A másik aggályt jelentő terület amit szerintem fontos megemlíteni, az az, hogy nem volt egyenlő hatása a járványnak a különböző csoportoknak. Az alapvető jogok ügynöksége nagymértékben koncentrált a következő csoportokra, az idősebbekre, a fogyatékossággal élőkre, a hajléktalanokra, a börtönben lévőkre, a kisebbségek képviselőire, például a romákra, akik eh, számára a COVID-járvány miatt további eh, diszkrimináció érte őket. Ezek a kisebbségi csoportok akár gyűlölet eh, kampánynak is ki voltak téve. A romák mellett a moszlimokat, a zsidókat is megemlítettem, hogy a nemzeti kisebbségeket, például akik kínai, például a kínaiakat. A parlament nagyon sok helyen megpróbálta megtartani a fejeket ellensúlyokat annak érdekében, hogy valóban nyomon lehessen követni a korlátozásokat. Kivezetési záradékokat vezettek be a szükségállapottal kapcsolatban, alkotmányos felügyelő szervekhez utalták át a COVID intézkedéseket. Javaslatunk a következő. Nagyon fontos az, hogy mindig legyen parlamenti felvizsgálat minden szinten. Állandóan változik a helyzet. Nagyon fontos az, hogy az arányosságot, a szükségszerűséget meg lehessen vizsgálni, hiszen ez minden nap változik. Nyomon kell követni a hatást, és nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ez milyen módon befolyásolja a demokratikus alapelveket. Gondolni kell arra, hogy a korlátozások mit jelentenek azok számára, akik már így is a társadalom szélén vannak. A harmadik pont a parlamentnek meg kell kérdezni magát, hogy mit tehet az emberi jogok szempontjából, és összességében el kell kerülni azt, hogy legyen egy ilyen 9-11-es hatás, ne legyen olyan hatás, mint szeptember 11 után, a terrorista támadások után. Az alapvető jogok ügynöksége állandó ö, ö, támogatást ö, fog kínálni. Elnök, köszönöm szépen, nagyon ö, egyértelműen tá, vázolta a nézőpontját, ezt vártuk öntől, így ismerjük önt. A következő felszorolnak adom át a szót a következő vendégnek, aki egyébként nagyon jó barátom, eh, Bukinyó úr, aki a Velencei Bizottság elnöke, és eh, nagyon sok dokumentumot adott át jogalamiság kapcsán, már ebben az évben is. Eh, Örülök annak, hogy újra itt láthatom Bukicsió uh, urat. Nagyon kíváncsian várjuk a hozzászólását. Tessék! Köszönöm szépen! A COVID-19-es válság leküzdésében nem szabad elfelejteni az országnak azt, hogy mi a fontos vagy mégpedig azt, hogy meg kell védeni az emberi életet, és úgy kell eljárni, hogy ez minimálisan jár, jár hasson ki az alapvető értékekre, a jogállamiságra. Ez nem könnyű, mert már az Európai Unióban is voltak kihívások a jogállamiság kapcsolatban, és ezek új kihívásokat, ad, új kihívásokat adott a járvány még ehhez. Az államnak meg kellett találniuk az egyensúlyt az emberi egészség megvédése, e, illetve a társadalmi e, gazdasági tevékenység biztosítása között, amely alapfeltétele számos e, társadalmi alapvető jogunknak. A szükségállapotok rendkívüli helyzetkezelése nem lehet ürügy arra, hogy csökkentsék a demokratikus döntéshozattal elveit. A második hullámot követően számos országban vezettek újabb korlátozásokat. Ebben a kontextusban örülök annak, hogy dicsértem az Európai Parlament munkáját, főként a Libe munkáját. Arra is büszke vagyok, hogy a Velencei Bizottság képes volt hozzájárulni az átmeneti jelentéshez, amely az EU tagállamok intézkedéseiről szólt a COVID-19-es krízis kapcsán. Az idegenes jelentésükben Eh, kimondjuk azt, hogy tudatában vagyunk annak, hogy minden EU tagállam által hozott eh, döntés a COVID-19-es válságra válaszolva eh, elkerülhetetlenül kihatott kisebb-nagyobb mértékben a demokráciára, a jogállamiságra, az alapvető jogokra. Azonban a kérdés az az, hogy milyen gyorsan fogják orvosolni a helyzetet, hogy vissza lehessen térni a normális állapotokhoz. Ahol ez nem lehetséges, nagyon fontos az, hogy rendszeres alapon mérjék fel a helyzetet. A COVID-19-es válsággal a normális helyzethez való visszatérés még nem lehetséges jelenleg a közegészségügyi veszély miatt. Európában, amikor a COVID-19-es válság megkezdődött, akkor az országok nagy egy része amellett választott, hogy szükséghelyzetet rendel el. Voltak olyanok, akik mást választottak. A Belencei Bizottság a de jure szükségállapot mellett van, mert ez formálisabb és garanciákat tartalmaz a demokrácia, jogállamiság alapvető jog szempontjából. A de facto szükségállapot, ahol nincs hivatalosan kijelentve a szükségállapot, ott általában normális jogszabályokkal járnak el, amely nem rendelkezik a szükséges garanciákkal. Ugyanakkor a de facto szükségállapotot fel lehet tartani ott, ahol a jogszabályok egyértelműen meghatározzák azt, hogy milyen célból, milyen tartalommal, milyen hatállal adják át a jogalkotói ágtól a végrehajtói ágnak a hatalmat. Az Európai Parlament állásolásában és a mi jelentésünkben is benne van az, hogy a szükségállapot kihirdetését, meghosszabbítását, illetve az szükségintézkedések eh, bevezetését mindig is össze kell kötni egy hatékony parlamenti, illetve igazságügyi felülvizsgálattal. Arányosnak kell lennie az intézkedésnek, figyelembe kell venni a veszély súlyosságát, és a parlamentnek mindig ezt jóvá kell hagynia. A parlamentnek ezen kívül képesnek kell lennie, hogy befejezze a szükségállapotot, vagy a, a, ezt a fajta hatalom átadást. A parlament szerepének meg kell maradnia, meg kell tartani a plenáris üléseket, még akkor is, hogyha személyesen nem lehet elmenni ezekre az ülésekre. Megfelelő mechanizmusokat, eszközöket kell kialakítani, hogy az ülések megtarthatóak legyenek, beleértve a digitális eszközöket mindenbe. A választások is nagyon fontos részét teszik ki a demokráciának, és a jelentésünkben azt javasoljuk, hogy a szükségállapot során ha el kell halasztani az választásokat, akkor a parlamentnek kell meghozni ezt a döntést. Bármilyen fajta halasztás során meg kell tudni határozni az új időpontokat, új határidőket. Ugyanakkor a távolságtartási előírások korlátozzák a gyülekezési jogot, illetve a gyűléseket, ez kihathatta a választási kampányokra, és ezt lehet orvosolni azzal, hogyha a hagyományos vagy a közösségi médiát alkalmazzák, illetve az online vitákat. Végezetül, hölgyeim és uraim, a szükségű intézkedések jogállamiság megfelelőek lehetnek, hogyha vannak beépített garanciák a visszaéléssel szemben. Nagyon fontos, főként ez a választások területén, ahol a, ha elhalasztják a választásokat, akkor azt mindig egyensúlyba kell látni azzal, hogy milyen veszélyt jelent ez a szabad és egyenlő választásokra. Az arányosság elvét figyelembe kell tartani, és nagyon fontos a parlamenti felülvizsgálat is. Egyelőre ideiglenes a jelentésünk, de mi folytatni fogjuk ezt a munkát, és egy végső jelentést fogunk kiadni, amely egyeteműen előnyét fog elvezni ennek az európai tapasztalatnak. Köszönöm szépen. Thank you so much, Mr. Gianni Bukiki. We appreciate so much the contribution of the... Köszönjük szépen Gianni eh, Bukikiónak, eh, a Velencei Bizottság eh, nevében. A LIBE szakbizottság összes tagja követte ennek a testületnek a munkáját. Most Megan Fitzgerald következik, aki az EBSZ demokratikus intézményekért és emberi jogokért felelős hivatal a demokratizációs osztályának a ügyvívő vezetője. Fitzgerald asszony következik 6 percben. Jó estét kívánok, elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Próbálok röviden fogalmazni majd. Tisztelt európai és nemzeti parlamenti képviselők, megtiszteltetés számomra, hogy az EBSZ demokratikus intézmény és emberi jogi hivatala nevében beszélhetek a COVID-ra válaszként adott intézkedések emberi jogi és jogállamisági hatásairól. A jelentésben Próbáltuk eh, lefedni, hogy hogyan eh, fogadták el ezeket eh, az intézkedéseket, mi volt ezeknek a jogalapja, és hogyan hatottak ezek a parlamentekre és a választásokra, valamint hogy milyen aránytalan hatása volt ezeknek az intézkedéseknek az alulreprezentált és marginalizált csoportokra, például a, a nőkre, fogyatékkal élőkre, az emberkereskedelem áldozataira és a migránsokra. Az uniós tagállamokban soha nem látott kihívásra szembesültek a hatóságok, amikor megpróbálták a vírus terjedését megállítani és az emberek egészségét, biztonságát megvédeni. A jelenlegi vészhelyzetben az derült ki, hogy nincsen egyetértés sem a nemzetközi jog értelmezésében, sem abban, hogy mikor kell egy szükségállapotot kihirdetni, illetve hogy honnan származnak az ilyenkor életbelépő hatáskörök. Általában a szükségállapot bevezetése jelentős garanciák aktiválódásával jár. Ahogy Oflaherty úr is mondta, az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, csak a szükséges mértékben kell ezeket bevezetni, illetve korlátozott időtartamra is. A világjárvány megmutatta, hogy mennyire nehéz meghúzni a határt a szükséges és az arányos, illetve a szükségtelen és aránytalan között. Az első hullám alatt nagyon eh, szoros, nagyon szigorú intézkedéseket vezettek be a tagállamok, azokat hetekre, hónapokra meghosszabbították. Ezután egyensúlyozták ki az intézkedéseket, és vezettek be kiegyensúlyozottabb intézkedéseket. Akár még alkotmányossági normákat és a hatalmi ágak szétválasztását is érinthetik ezek az intézkedések, a végrehajtó hatalomra fókuszálás közben a parlamenti kontroll elengedhetetlen. Biztosítani kell, hogy a parlament folyamatos ellenőrző szerepet tölt be. A parlamentet azonnal értesíteni kell arról, hogyha kihirdetik a szükségállapotot. A parlamentek akár ezeket visszavonatják vagy felfüggeszthetik, ugyanakkor más vészhelyzeti intézkedések a szükségállapot keretein kívül, ezek is bevezetésre kerültek. Itt a parlamentek felülvizsgálati joga nem valósult meg. Ezen felül egyes parlamentek nem tudták teljes mértékben gyakorolni ezt a hatáskörüket, mert az üléseket felfüggesztették, vagy jelentősen korlátozták. Ugyanígy a bíróságok részleges vagy teljes bezárása a jogorvoslathoz való hozzáférést is nehezítette, akár a korlátozó intézkedések, akár eh, más esetekben. A, az abszolút jogok gyakorlása tekintetében ez különösen súlyos. Biztosítani kell azt, eh, hogy az intézkedések a helyzet alakulásával párhuzamosan változzanak. Számos tagállam erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a szükségtelenné vagy aránytalanná vált intézkedéseket feloldja. A bíróságok is jelentős szerepet játszottak, elkezdték felülvizsgálni a bevezetett intézkedéseket. Néhány esetben, ahol az intézkedések időtartamával kapcsolatban nem voltak jogi garanciák, azok az agályok merültek fel, hogy ezeket az intézkedéseket fenntartják majd akkor is, amikor ezekre már a járvány miatt nem lenne szükség. Arra is fókuszálni kell, hogy hogyan fogadták el az intézkedéseket, illetve azokat hogyan közölték a lakossággal. Egyes államokban számos komplex jogszabályt fogadtak el, rendeleteket, illetve közigazgatási határozatokat. Ezt mind központi, mind pedig helyi szinten megtették. Sokszor ezeket nagyon sürgősen fogadták el, nem volt konzultáció a lakossággal. Ennek pedig az a bizonytalanság lett az eredménye, hogy a, a lakosság nem tudta, hogy hogyan alkalmazza pontosan ezeket az intézkedéseket, amely a közintézmények működését is akadályozta. Az államnak tisztázó intézkedéseket kellett hoznia, illetve biztosítania az intézmények működését. Illetve segítséget kellett nyújtania a tervezett vagy már bevezetett jogszabályok értelmezéséhez. A nemzeti parlamentekkel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy a hagyományos jogalkotási folyamat is megváltozott. A járványa kapcsolatos intézkedésekben az átláthatóság, a részvétel és a rendszeres jogalkotási eljárások nem voltak megvalósíthatóak. Sokszor gyorsított eljárásban fogadtak el jogszabályokat, még akkor is, hogyha ezek nem voltak közvetlenül kapcsolódóak a járványhoz. Így számos ellentmondásos jogszabály is elfogadásra került, amelyben üdvös lett volna nyilvános vitát folytatni. A COVID-ra adott állami válaszok szóló jelentésükben próbáltuk azonosítani a legjobb gyakorlatokat, illetve ajánlásokat megfogalmazni. Néhány tanulság, amelyet már most levonhatunk, az, hogy a szükségállapotot egyértelmű jogszabályok alapján kell kihirdetni, amely összhangban van a nemzetközi jogszabályokkal, illetve egyértelműen leírja a végrehajtó hatalom hatáskörét, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok lehetséges korlátozatait. Ennek a kihirdetése, meghosszabbítása vagy megszüntetése illetve a hatáskörök alkalmazása parlamenti felülvizsgálat alá kell, hogy essen. a végrehajtó hatóságokra nem szabad túl nagy mozgásteret ruházni. Az intézkedéseknek arányosaknak, időszerűeknek és szükséges mértékűeknek kell lenniük. Ami a jogalkotást illeti, amikor a parlamentek nem működnek teljes kapacitással, tartózkodni kell a hagyományos jogalkotási tevékenységtől. A parlamentnek biztosítania kell a nyilvános meghallgatásokat és konzultációkat. A mai vita apropója az első jogalkotási jelentés. Nagyon örülünk annak, hogy minket is bevontak ennek az elkészítésébe. Reméljük, hogy a mi hozzájárulásunk segített azoknak a kereteknek a kialakításában, amelyek alapján az uniós államokat értékelik majd. Köszönjük szépen! Még mindig van egy panel résztvevő, Alexis Desvef, aki a Nemzetközi Emberi Jogi Szervezet alelnöke. Kérem, hogy 6 percben szóljon hozzá, mert még mindig számos képviselő vár arra, hogy hozzászólhasson a nemzeti parlamentek részéről utána pedig kérdések és válaszok is lesznek majd, tehát kérem, hogy tartsa be az időkereteket, Deszfaf úr, parancsoljon! Are you there? Can you make it? Itt van velünk eh, Alexis Desvev. Köszönöm. Köszönöm. Eh, franciául fogok eh, beszélni. Nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni alelnökeként az Emberi Jogok Nemzetközi eh, Szövetségének, a FIDH-nak, amelynek minden eh, európai tagállamban van tagszervezete. Ez eh, nagy öröm, hogy a civil társadalom is meg tud nyilvánulni itt. Amikor az jogállamiságról beszélünk, és különösen az egészségügyi válság idején a jogállamiság érvényesüléséről beszélünk, akkor érdemes visszatérni az alapokhoz. Az alapok pedig a hatalmi ágak szétválasztása, ez egyszerűnek hangzik, de mégis létfontosságú. Ugye egyrészt ott van a végrehajtó hatalom, másrészt a törvényhozás, harmadrészt a bírói szervezet. A parlament szerepe az el, a hozott döntések legitimitásában különösen fontos mert van egy kockázata annak, hogy a kormányok ürügyként használják fel a járványt, de e, és, és rendeletekkel vagy ö, ö, különleges jogrend keretében ö, irányítsanak, kormányozzanak. Ilyenre láttunk példát Franciaországban is és Belgiumban is. Ö, Másfelől viszont oda kell figyelni arra, hogy az emberi jogok elleni fellépések megtörténhessen, ne történhessenek meg a járvány során. Ezért kell a bíróságok szerepét hangsúlyozni, a civil társadalom szerepét hangsúlyozni, demokratikus ellenőrzésre van szükség. Ez a jogállamiság alapja. Vegyük a kiárási tilalmat. Vannak olyan országok, ahol a kormány hozott ilyen döntést, nem volt róla parlamenti vita. Egyes országokban vannak ugye olyan intézkedések, hogy távolságot kell tartani, maszkot kell viselni, ezt megértik az emberek, de az alkotmányos jogok sérelmét hozó intézkedések mindenképpen megérdemelnek egy parlamenti vitát. A nemzeti parlamentek, vagy akár a az Európai Parlament is beszéljen ezekről, és szavazzák meg ezeket. du Parlement européen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti képviselők! A COVID-19 nagyon nagy kihívásokat állított elénk. Az Unió már most is azon gondolkodik, hogy mit kellene tenni a demokratikus értékek és az alapjogok meg őrzése érdekében. Ahogy a Velencei Bizottság jelezte, minden tagállam a szabadságot korlátozó intézkedéseket hozott. Mindezek az intézkedések a jogállam és a demokrácia területére tartoznak. Az Egyesült Királyságban úgy vezettek be szükségállapotot, hogy azt hivatalosan nem hirdették ki. Ennek a helyzetnek a megújítása, meghosszabbítása szintén kérdéseket vet föl. Parlamenti képviselőként nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az intézkedések arányosak legyenek, és azokat megfelelően alkalmazzák. Ezt már több hozzászólás megerősítette, főleg Bukikio úr beszélt erről. Franciaországban, akárcsak a világjárvány első hullámában a, az önkormányzati választások elhalasztásával szembesültünk. A helyi képviselők és a polgárok bevonásával döntöttünk, és sikerült kiegyensúlyozott megoldást találni az egészségvédelem, illetve a szabad választójog megőrzése között. Ez megmutatja, hogy a parlamenti kontroll mennyire fontos lehet egy ilyen helyzetben. Nehezek ezek az intézkedések, ezt mi is megértjük, de fontos az, hogy ezek indokoltak legyenek, arányosak, illetve időben korlátozottak. Egyes államokban a parlamentet felfüggesztették, vagy másodhegedű szerepbe kényszerítették, úgyhogy annak semmi egészségügyi indoka nem volt. Üdvözöljük ezt a jelentést, amely nagyon objektív kijelentéseket fogalmaz meg. A sajtószabadság és a polgárok szólásszabadságát ugyanakkor nem szabad korlátozni, ezért erre nagyon figyelnünk kell. Szeretném azzal zárni a hozzászólásomat, hogy az Európában a jogállamiság továbbra is nagyon fontos számunkra. Két intézmény működését kell garantálni, a parlamentét, illetve az igazságszolgáltatásét. Egy működő, hatékony parlament, illetve egy, a jogorvoslat lehetősége nélkül ezek az intézkedések a szabadságot gyilkolják, és ezek ahhoz vezethetnek, hogy Európa elveszíti azt, ami a legértékesebb, a jogállamiságot. Köszönjük szépen! Most Jean-Yves Leconte következik a francia szenátus nevében. Igen fontos az, hogy az időkereteket mindig figyelembe vegyük, mert még hárman fognak majd hozzászólni, utána pedig eh, természetesen a kérdés-válaszok eh, következnek majd. Ez lesz eh, a meghívott előadók hozzászólása. Most pedig megadom a szót Jean-Yves Laconté a szó a francia köztársaság szenátusa nevében. Parancsoljon! Alors, il n'est pas connecté. Then we move to Fernand. No. Eh, akkor Fernando Adolfo Gutiérrez de az következik, ő, ő Spanyolországba követ, ő, csatlakozik hozzánk. Ha itt van, akkor már mondhatja is, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, jó estét kívánok mindenkinek. Néhány rövid gondolatot szeretnék megosztani. Ez, ezek spanyol tapasztalatok lesznek, de talán érdekes lehet másoknak is. A jogállamiság egy nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés. A közvéleményben nagy vita dúlt azzal kapcsolatban, hogy a kormány jogosan vezette be azokat az intézkedéseket, amelyeket tett. Március 14-én vezették be az első szükségállapotot. Ez alatt három alkalommal kérték ennek a meghosszabbítását, ahogy ez lehetséges a hatályos spanyol törvények értelmében. Az elmúlt hónapokban jelentősen növekedett a fertőzések száma. Október 15-én egy újabb szükségállapotot hirdettek, de ezt akár már hat hónapra is meg lehet hosszabbítani egészen májusig. Ezt túlságosan hosszúnak tartjuk. Ezért meg kell vizsgálni, hogy ez a jogállammal mennyire összeegyeztethető. Az alkotmány azt mondja ki, hogy minősített többséggel lehet csak dönteni erről, de a legnagyobb ellenzéki pártban nincs egyetértés ezzel kapcsolatban. A kormánypárt mód, módosítani szeretné az alaptörvényt azért, hogy ezt az akadályt sikerüljön elhárítani. De most jelenleg a parlament hagyományos működését átmenetileg felfüggesztették. November 5-én a kormány miniszteri rendeletet hozott egy dezinformáció elleni állandó bizottságot hoztak létre. Ennek a célja a ezzel kapcsolatban fontos a szólásszabadság megerősítése. Különböző területeken jelent ez meg. A, a szabadság és a pluralizmus nagyon fontos értékek, és ezért tartunk a cenzúrától. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek az intézkedések sértik a jogállamot, ezért ezeket ellenezzük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. További jó estét kívánok önnek is, mondja az elnök. Most pedig Jean-Yves Leconte-nak adok szót. Úgy tűnik, hogy sikerült a kapcsolatot helyreállítani. Igen, csatlakozott, sikerült? Akkor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 Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Önt, és üdvözlök minden résztvevőt ezen a parlament ülésen. A COVID-19 járvány nagymértékben sújtotta Európát, és ez nyomokat hagy maga után a történelemben is. A jogállamiság alapvető pillérünk, Mindennek azonban legálisnak, diszkriminációmentesnek és arányosnak kell lennie, és be kell tartani a nemzetközi jogi szabályokat. Portugáliában is születtek rendkívüli intézkedések, amelyek kihatottak az alapvető jogokra, és ez csak akkor lehetséges, ha tényleg egy igazi szükségállapot van, és eh, a portugál demokrácia történetében először márciusban hirdettük ezt ki, ezt többször meghosszabbították, és már ismételten november 6-án ismételten ki kellett hirdetni azt, ezt a szükségállapotot. A demokráciát mindig be kell tartani, erre utalni kell, az emberi jogok, a jogállamiság kapcsán nem szabad leépíteni a jogokat. A kérdés az az, hogy az Európai Bizottság hogyan áll mindehez. De összességében ez a mai ülés is már nagyon elős jelzés. Az EPP részéről következik most egy európai parlamenti képviselő, Hidvégi Balázs. Hidvégi Balázs, ilyen szó. Mike, the mic, please, we don't hear you. We can... Mikrofont kérünk, nem halljuk önt, látjuk önt, de nem halljuk önt. Mikrofont. Now we don't see you either. Now <laughs> you back. Most visszatért. A mikrofont, a mikrofont kérjük kapcsolja be, mert nem halljuk. Apparently there is a problem. He... Úgy tűnik, hogy van egy kis gond, kedves kollégánk. Lehet, hogy csak ki kellene kapcsolnia a fülhallgatóját, lehet, hogy az is elég lenne vagy kapcsolja ki az, a, ez sem segített sajnos, sajnálom, mondja az elnök. A következőt fogjuk tenni. Frissítjük a kapcsolatát innentől, és visszatérünk önhöz, rendben? Let's, let's move on, uh, move on now. Akkor folytassuk. Sofia Voluptézivel, Görögországból. Sofia Voluptézi, itt van? Görögország. Online? Igen, itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. El kell mondjam azt, hogy a ahogy az előző ö, vitában sajnos nem megfelelően szóltak hozzá, a hozzászóló bátyja másképp gondolkodik a dolgokról. Úgy gondoljuk Görögországban, hogy ez arányosan nagyon fontos a járvány kapcsán, és ez látható volt azon intézkedések kapcsán is, amit a parlament, amit a parlament elé terjesztettek, és amit a parlament meg is vizsgált. A parlament folyamatosan dolgozott a válság során, jó volt az együttműködés a tudományos körökkel, az, ok, a, az információkat mindig közreadtuk, és ezért mindenki felelősségteljesen járt el. Köszönöm. Most akkor megkérdezzük, hogy működik el a kapcsolat Hidvégi úrnál. Most sem halljuk. Nagyon, nagyon sajnáljuk, nem, nem halljuk. Akkor majd felhívjuk. Egy kicsit várja, remélhetőleg hozzá tud majd szólni. Katarina Kinicsi. Kinicsi képviselőasszony. Tessék, kollégánk. Mm, be tud kapcsolódni, vagy nem? tűnik, hogy a kamera nem működik, de a mikrofon sem úgy tűnik. Akkor Sophie én Intfeld a Renew részéről. Igen, én online vagyok. Köszönöm. Nem igazán tudtam a teljes vitát követni, mert több bizottságot is követtem egyidejűleg. Örülök annak, hogy most már van egy állásrólási indítvány, ami a plenáris elég kerül, mert láthatjuk azt, hogy minden tagállamban vitáznak az intézkedésekről, amiket meghoztak, és ezek hatásairól a alapvető jogokra, a demokráciára. Nem kell radikális vakcina ellenzőnek, vagy rendszer ellenzőnek lenni ahhoz, hogy kritikus kérdéseket tegyünk fel. Hogyha tényleg meg akarjuk védeni a jogállamiságot, a demokráciát, az alapvető értékeket, akkor pontosan a válság idején kell megkérdezni ezeket a kérdéseket. Tényleg ez a helyes intézkedés? Vagy vannak esetlegesen alternatívák, amelyek kevésbé korlátozóak? Szerintem a hozzászólók is ki tértek arra, hogy milyen hatásai vannak az intézkedéseknek. Azt láthattuk, hogy cinikus módon néhány kormány kihasználja az intézkedéseket, hogy még jobban befolyása levonja a, a népességet, elhallgattassa a kritikus hangokat, még az olyan országokban is, ahol ez nem jellemző, drákói intézkedések születtek, és a kérdés az az, hogy tényleg ez egészségügyi szempontból fontos volt-e, vagy lehetett volna más intézkedést hozni ugyanilyen hatással. Az Európai Parlamentben is beszélnünk kell őszintébben azon intézkedésekről, amiket mi tettünk a saját működésünk szempontjából, mert jelenleg a teljes Európai Parlament online módon működik, legalább működőképesek vagyunk bizonyos szinten, de egyértelmű, hogy ez nem helyettesítheti az igazi ö, üléseket. Tudom, hogy nagyon sok ö, ö, vita volt erről, és igazából egy végső időpont sincs arra, hogy mikor fog majd befejeződni ez az online részvétel, tehát szerintem erről majd beszélnünk kellene még a héten. Végezetül úgy vélem, hogy ezek olyan témák, amelyeket az európai állampolgárok megvitatnak Európa szerte, és örülök annak, hogy beszélhetünk ezekről az aggályokról. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy Hidvégi úr most már készen áll-e arra, hogy beszéljen. Szilvia Spurek következik az öldek részéről, ő nincs itt. Nikola Procaccini, ön itt van? Igen, Nikola Procaccini, parancsoljon képviselő. Itt van. Eh, dico questo, dico...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 If that's the case... Úgy tűnik, hogy Hidvégi Balázs sikerült, sikeresen csatlakozott, úgyhogy ha így van, akkor meg is adom neki a szót. No. Elnézést kérek, mondja az elnök, mégsem működik. Hát mi történt, nem tudom, de sajnos nem halljuk, amit mond. Valami esetleg a készülékével van, vagy a mikrofonnal? Tehát megnyomott minden gombot? Nem tudom, hogy miért nem működik, de nem halljuk. Nagyon sajnálom. Egy, egy ideje, még pillanat ezelőtt még hallottuk, de most nem. Nagyon sajnálom, de nem halljuk. Kinicsi képviselő, Katarina Kinicsi. Katarina Kinicsi? No, neanke neanke ella.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 Burek? No? No, she's not. Nem, ő sem tudott csatlakozni, tehát azt hiszem, hogy az a helyes döntés, hogyha a panel résztvevőinek adjuk vissza a szót a záró hozzászólásukhoz. Nem sokára túllépjük a napirend adta kereteket, tehát kérem, hogy két és fél percben szóljanak hozzá mindannyian. A tolmácsoktól pedig még egy kis nagylelkűséget kérünk. Először is két és fél percben a demokratikus intézmények és tehát Offlaherty úr, urat kérném meg. Köszönöm, elnök úr, először Kinicsi asszonynak szeretnék válaszolni. Már rendelkezésre áll ez a testület, és időnként közreadunk olyan körleveleket, amelyekben a, az, a világjárvány alapjogi kihatásai szerepelnek, különös tekintettel a kiszolgáltatott csoportokra. Eddig hét ilyen jelentést készítettünk, és továbbiakat is ki fogunk majd adni. Egyel, egyben konkrétan a migránsokra koncentráltunk. Az ideológiákról és a külön, különös közbeszédről szeretnék beszélni. Egy ilyen időszakban időnként ki kell állnunk azoknak az alapjogaiért, akikkel nem értünk egyet. Ez az, az emberi jogok lényege. Meg kell védenünk a gyülekezéshez való jogot, a szólásszabadságot. végül pedig azt szeretném kérni, hogy ne becsüljék alá azt, amit a parlamentek eddig is tettek. A parlamentek elkötelezettségét már február óta figyeljük, és ezek lenyűgözőek. Néhány példát említettem már korábban, de legalább 17 tagállamban így van ez, tehát őket különösen ki kell emelni. A polgári és politikai jogok képezik a vitánk gerincét, de a gazdasági és társadalmi aspektusok is nagyon fontosak, tehát az emberi jogoknak az ilyen vetületeire is különösen oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Köszönjük Oflaherti úr. Most Jenny Bukikionak adnék szót, hogyha megosztaná velünk két és fél percben a reakcióját. Köszönöm, Fernando. Ez a válság még közel sem ért véget, és azt gondolom, hogy nem is ez lesz az utolsó majd. Nagyon sok államban megvizsgáltuk a helyzetet, megnéztük a jogalkotási intézkedéseket, és mindazt a rengeteg eszközt, amelyet bevetettek az államok. Ahogy Fitzgerald asszony is mondta, vannak jó gyakorlatok és rossz gyakorlatok. Azt gondolom, hogy el kell érnünk azt, hogy a COVID után ne térjünk majd vissza a régi kerékvágásba. Ez a válság alkalmat ad arra, hogy mérleget vonjunk, és valamit másképpen tegyünk a jövőnk érdekében. Valamennyi tagállamban egy megfigyelő központnak kellene nyomon követni azt, hogy hogyan befolyásolják a járványintézkedések az emberi jogokat. Azt gondolom, hogy az Európa Tanács, az Emberi Jogi Ügynökség és hasonló szervezetek ki kellene, hogy dolgozzanak egy olyan kritérium listát, amelyet a jövőben bevethetnénk egy hasonló válság esetében. Ez például lehet egy természeti katasztrófa, amelyet a klímaváltozás idéz elő. Tehát meg kellene próbálni előkészíteni a terepet a jogállamiság és az alapjogok jobb védelme érdekében. Köszönöm szépen. Köszönjük, kedves Gianni Bukikio. Most pedig Megan Fitzgerald következik, hogyha megosztaná velünk két és fél percben a hozzászólásait, nagyon jó lenne, mert eh, már szűkös az időnk. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eh, felszólaljak. Ahogy a kollégák is teszik az alapjogi ügynökségben, mi is eh, aktívan végzünk ilyen nyomonkövető munkát, és főleg a kiszolgáltatott például roma nők, az emberkereskedelem áldozatai, illetve a migránsok azok a csoportok, amelyekre fókuszálunk. Egyetértek a Velencei Bizottság beli kollégámmal. Ez a válság egy különleges és nagyon pozitív lehetőséget ad nekünk arra, hogy a létező jogi kereteket megvizsgáljuk és azokon javítsunk. Mielőtt a válság beütött, számos olyan rendszer működött, amely eddig sem működött megfelelően, és ezt a válság csak súlyosbította. Számos hozzászóló kérdéseket és kihívásokat említett, amelyekkel a parlament szembesült. A jelentésünk megpróbálja felsorolni azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket az egyes parlamentek bevezettek. Oflaherty úr mondta, hogy már most is nagyszerű gyakorlatok működnek. Sokat lehet tanulni abból, hogy egyes parlamentek mit tesznek most, és mit tettek az elmúlt időben, hogy alkalmazkodjanak a járványhoz. Mi a jó példákra építünk. Gyakorlatilag minden résztvevő államban lehet ilyen példákat találni szeretném elismételni azt, hogy továbbra is szívesen állunk rendelkezésre a jogszabályok megalkotásában, illetve azt is vizsgáljuk, hogy hogyan tudnak az intézmények működni a vészhelyzet esetén, ideértve a modern technológiák használatát is. Még egy záró hozzászólás Deswef úrtól két és fél percben mondja el a véleményét, hogyha szeretné. Deswef úr, működik a kapcsolat? Igen, jó estét kívánok. Két dolgot szeretnék kiemelni zárásképp. Egyrésztről, hogy az elfogadott intézkedéseket sokszor a kormányok, a miniszterek alkotják a szakértőkkel közösen – egy így meghozott intézkedés akármilyen magas színvonalú is, és bármennyire megvédi is a polgárokat a vírustól, nem rendelkezik feltétlenül az átláthatósággal. Például, hogy miért lehet az egyik ágazatot tovább működtetni, amikor egy másikat le kell zárni, senki nem érti meg ezeket az összefüggéseket. Különböző parlamenti képviselőktől is hallhattuk, hogy itt lép be a parlament szerepe. Ugyanis a viták, akár a nemzeti, akár az Európai Parlamentben különböző politikai erőket ütköztetnek, amelyek növelik az intézkedések átláthatóságát és legitimitását a polgárok szemében. Nagyon nehéz intézkedéseket várunk el a polgároktól, ezért van erre szükség a politikai döntések is nagyon nehezek, mert a társadalmunk alapjait, a szabadság jogainkat érintik. De rendelkezésünkre áll egy eszköztár, egy irányvonal, amelyet igénybe vehetünk, ez pedig nem más, mint a jogállamiság, az alapjogok és az emberi jogok. A szükségszerűség és a jogszerűség, illetve a hatékonyság azok a kritériumok, amelyeket figyelembe kell venni. A parlamenteknek fokozniuk kell a hatékonyságukat és jobban érvényesíteni az emberi jogokat az intézkedések kialakításában. Ez egy nagyon nehéz feladat. Én nem értek egyet a magyar képviselővel, aki azt mondja, hogy az egészségügyi válságot használjuk ki arra, hogy ideológiai szempontból kritizáljunk egyes országokat jobban, ez nem így van. Az, ami vezet minket, ami irányt mutat nekünk, az nem más, mint az emberi jogok és az alapjogok. Ugyanakkor, ha az emberi jogok vagy az alapjogok korlátozására használják ki az egészségügy válságát, az ennek pont a fordítotja. A válságot eszköznek lehet használni, Ezért én azt gondolom, hogy éppen ellenkezőleg kellene a, a vitát lefolytatni. A parlamenti képviselőknek folytatniuk kell a munkát. Szükség van arra, hogy megerősítsük a részvételen alapuló folyamatokat. A parlamenti kontroll számoltatja el a kormányt és biztosítja az elszámoltathatóságot, ugyanis ez a parlamenti képviselők szerepe egy jogállamban. Köszönjük szépen, Deszvef úr! Most az ülésünk végéhez közeledünk, így késő délután, vagy akár már nevezhetjük estének is a parlamentközi konferencia a végéhez közeledik. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek képviselőinek, de különösen a panelek résztvevőinek, a vendégelőadóknak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, köszönöm, hogy gazdagították a vitánkat. Kialakítottuk ezt a gyakorlatot, rendszeresen tartunk parlament konferenciákat. Ezek a Libe szakbizottság szokásos működésének a részét képezik. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy segített nekünk ezt a hagyományt életben tartani az ilyen körülmények között. Ezt nem volt egyszerű ezt az ülést lefolytatni, technikai problémák voltak, nem működtek mindig a, a kapcsolatok, próba szerencse alapon ment végig az egész, de mégiscsak sikerült, sikerült meghallgatni az álláspontokat ebben a nagyon fontos kérdésben, ami a demokrácia és a jogállamok kérdését érinti. Az úgynevezett jogállami feltételrendszer is, amelyet nemrég fogadtak el az Európai Parlament és a Tanács közösen, tehát a több éves pénzügyi keret, illetve a kilábalás segítő alap jogállami feltételrendszer tartalmaz majd, ugyanis az az elgondolásunk, hogy a szakpolitikai ciklus során szükséges a jogállamiságot és a demokráciát is nyomon követni, mivel ezek az Európai Unió felépítésében kulcsértékek voltak. Remélem, hogy ez hasznos gyakorlatnak bizonyult mindenki számára. Én nagyon örültem annak, hogy ezt itt lefolytathattuk, és abban reménykedem, hogy ez egy mérföldkő lesz a jövőben együttműködésünk felé. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok mindenkinek, az elnök köszöni a tolmácsok munkáját. Talán néhány perccel túlfutottunk az időkereteken, de köszönöm szépen mindenkinek kellemes estét!